Dear colleagues, Kedves kollégák, we can uh, start our meeting. Kezdjük meg az ülést. Mielőtt azonban ezt megtennénk, minden kollégát arra kell kérjek, hogy egy perc rendel adozzunk mindazok tiszteletére, akik ma Záfent neven áldozatul estek. thank you very much. Item 9 in our agenda it is... Uh... 9-es napi rendi pont. Az elnök bejelentései. March. A március 21-i eh, ajánlások, amelyeket elektronikus formában közreadtunk. Amennyiben nincsen ellentmondás, akkor ezeket ebben a formában elfogadhatjuk. Ezzel pedig kezdjük meg a szavazást. Meg kell vizsgáljuk előtte Mikolászics úr jelentését. Név szerinti szavazást kért a 36, 37, 38-as módosításokra vonatkozóan. A, meg kell nézzük, hogy ki, van, ki támogatja, ki van ellene. Megnyitom a kérésre vonatkozó szavazást. Everybody voted? Mindenki szavazott? Nem. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk a kérést. Akkor kezdjük a szavazást. Egyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk kettes mellette ellene elutasítva négy igen nem tartózkodás elfogadva öt igen nem tartózkodás elutasítva hetes igen nem tartózkodás Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom. Elfogadtuk. Igen? Nincs nálam a szavazókártyám. Szeretném, ha lehet. Jó. De kérjük az asszisztensét, igen, igen, már megtettem. Jó. Kilences módosító. Igen, nem, tartózkodás, elutasítva. Tízes. Igen, nem, tartózkodás, elfogadva. Egyes kompromisszum. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 15 igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 16 igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 14 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 16 igen, nem, tartózkodás, ellenőrizzük. Mindenki szavazott. Elfogadtuk. 17 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes kompromisszum igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 24-es igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Kilences kompromisszum igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Harmincegy igen, nem, tartózkodás, elutasítva. Hatos kompromisszum igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 34. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadva. 36. Igen. Nem. Tartózkodás. Elutasítva. 37-es. Szóbeli módosítóval. Ellenzi-e bárki? a benyújtott szóbeli javaslatot. Akkor most pedig szavazzunk a módosító, szóbeli módosító nélkül két részben. Egyes rész igen, nem, tartózkodás elfogadva. Második rész igen, nem. Tartózkodás elfogadva. 38-as. Igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 40. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 41. Így kiesik. 42-es. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. Ötös kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadva. 45 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 46 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 54 első rész igen, nem, tartózkodás elfogadva. 58. Igen, nem, tartózkodás elfogadva. 60. Igen, nem, tartózkodás elfogadva. 61. Igen, nem, tartózkodás elutasítva. Ez kompatibilis volt. 63. Igen, nem, tartózkodás elutasítva. 62. Igen, nem, tartózkodás elfogadva. 64 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 65 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 7-es kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 70 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 71-es, igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadva. 72, igen. Nem. Tartózkodás. Elutasítva. 74, első rész, igen. Nem. Tartózkodás. El, elfog, elfogadva. 8-as kompromisszum, igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadva. Hármas kompromisszum. Igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 79 igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 80-as igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 84-es igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 87-es igen, nem, tartózkodás elutasítva. 88 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 89 igen, nem, tartózkodás elutasítva. A végszavazás elektronikusan mindenkinek megvan a kártyája, tökéletes. Mindenki szavazott, Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Now we can go to the next item in our agenda, that is... Uh, A következő napi rendi pontunk bizonyos élelmiszerek származási helyének meghatározása a következő napi rendi pontunk. 27-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 28 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 31 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 30. Igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 29. Két részben. Első rész. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész. Igen. Nem. Tartózkodás. Ellenőrizzük ezt. Lezárom a szavazást. Mindenki szavazott remélhetőleg. Elfogadtuk. 32 mell, igen. Nem. Tartózkodás, elfogadtuk. 33, igen. Nem. Tartózkodás, elutasítva. 36, igen. Nem. Tartózkodás, elutasítva. 34 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 35 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 39 két részben, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Második rész, igen, nem, tartózkodás elutasítva. 38. Két részben. Első rész igen, nem, tartózkodás elutasítva. Második rész igen. A második rész tehát így kiesik, mert az első részt elutasítottuk. Jön a 37-es igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 41, 42 és 43 azonosak, igen, nem, tartózkodás elutasítva. 40, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 44, igen, nem, tartózkodás elutasítva. 45, első rész, igen, nem. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Egy szavazattal elfogadtuk. Második rész igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 47 igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 46 igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. 49. Ugyan azonos az 50-es 50-essel, igen, nem, tartózkodás elutasítva. Ötvenkettő, igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 51, igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 53. Első rész. Igen. Nem. Ellenőrizzük. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva. A második rész így kiesik, úgyhogy az 54-esen igen, nem, tartózkodás elutasítva. 55. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 56-os. Igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 57. Igen. Nem. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Lezárjuk a szavazást. Elfogadtuk. 58-as, igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. 59, igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. 60, 61, elnézést, 61, igen. Nem. Tartózkodás. Elutasítva. 60. Igen. Nem. Tartózkodás. Elutasítva. 62-es. Igen. Nem. Tartózkodás. Elutasítva. 65. Első rész. Igen. Nem. Tartózkodás. Elutasítva. 60, a második rész igen, nem, tartózkodás elutasítva. 63. Igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 64-es. Igen, nem, tartózkodás elutasítva. 66. Két részben első rész igen, nem. Tartózkodás elfogadtuk. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. elutasítva. 68 igen, nem. Tartózkodás elutasítva. 69 igen, nem. Tartózkodás elutasítva. 67 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 70 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 72-es. 71-es elnézés, 71 igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 72 igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 73 igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 74 egy első rész igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 74 második rész igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 75-ös, 76, 77. Iden, azonosak igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 81-es igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hetvennyolc. Igen, nem. Tartózkodás elutasítva. A második rész a 78-ból. Bocsánat, mondja az elnök, a 78-as tulajdonképpen ki is marad, hiszen a 81-est már elfogadtuk, úgyhogy nem kellene a 78-ról szavaznunk. Akkor nézzük a 79-est, ami szintén kiesik, úgyhogy következik a 80-as, aminek van egy szóbeli módosítója a Fjellner kollégától. No, E allora votiamo l'emendamento 80 così come modificato. Most akkor a 80-as eh, következik a szóbeli módosítóval együtt. Mellett ellen tartózkodik. 83-as mellette. Tartózkodik, ellenőrizzük. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. es mellette. El, elutasítottuk. Nyolcvanhatos mellette. Ellene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 tartózkodik, elfogadtuk. 84-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. Két részben. Első rész mellett ellene tartózkodik, elutasítottuk. Második rész okafogyottá vált. 88-as mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 89-es kettő részben első rész mellette ellene tartózkodik. Mert ellen tartózkodik, elutasítottuk. 90-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 95-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 96-os mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 93-as mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 91-es visszavonták, 91-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk.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 ellene tartózkodik, elutasítottuk. 103-as mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 102-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A 114-es. Ki van mellette? ellene tartózkodik elutasítva. 111-es mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. Szavazott a mindenki, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 118-as mellette ellene tartózkodik elutasítva. Ellenőrizzük. 118-ast ellenőrizzük. Megnyitom, lezárom a szavazást, elutasítva. 115-ös mellette ellene tartózkodik elutasítva, 120-as mellette ellene tartózkodik elutasítva, 113-as mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. Kevés kezet látok a magasban. a mindenki. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 121-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 106 mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük. Il voto è chiuso. Szavazotta mindenki, a szavazás lezárom. Elfogadtuk. Votiamo adesso l'emendamento 107 visto che il 116 decade. 107-es módosítás, a 116-os oka fogyattá vált, a 107-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 105-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 117 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 109-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 108 mellette nem. A 108-asok a fogyottá vált, mivel elfogadtuk a 74-est. 110-es mellette ellene tartózkodik elutasítva. 112-es mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Szavazotta mindenki, a szavazást lezárjuk. Elfogadtuk. A kettes módosító következik mellette ellene tartozkodik. elfogadtuk. Hármas mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Respinto. Elutasítottuk. Ötös mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk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 tutti, il voto è chiuso. Szavazotta mindenki, lezárjuk a szavazást, elutasítva. Kérném a szocialistákat, egy kicsit jobban tegyék fel a kezüket. Nyolcas as módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 9 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tízes mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Tizenegyes mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Tizenkettes mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 13-as mellette ellene tartózkodik elutasítva. 14-es mellette ellene tartózkodik elfogadtuk. 18-as okafogyottá vált. 17-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Tizenhatos mellette, ellene, ellenőrizzük. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Szavazotta mindenki, a szavazásra. lezárom. Elfogadtuk adesso l'emendamento 19. 19-es módosító, 19-es, mellette, ellene, tartózkodik, ellenőrizzük. Avete votato tutti, il voto è chiuso, approvato. Lezárom, elfogadtuk. 21-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 22-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 25-ös mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 23-as mellette, ellene, tartózkodik, ellenőrizzük. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Szavazotta mindenki. Elutasítva. 24-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodik elutasítva. 26-os módosító mellette ellene tartózkodik elutasítva. Egyes módosító mellette ellene tartózkodik elutasítva. Most a tervezetről szavazunk módosítva mellette. Elektronikusan szavazunk. vagy nem. Megnyitom a szavazást, mondja az elnök. Elektronikusan szavazunk. Szavazott-e mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Dear colleagues, Kedves kollégák, folytatjuk a szavazást. So, if there is another terrorist attack. Még akkor is, hogyha egy másik eh, terrorista támadás történt a metróban. Okay. We start now to vote. Kezdjük a szavazást az Zika vírus eh, kitöréséről.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 Emendamento 18. Chi è a favore? 18-as mellette, ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. 19-es mellette, ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. 20-as mellette, ellene. Tartózkodik, elutasítottuk. 21-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. Deve 1, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 22-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 25-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 24-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 26-os mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 27-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 28-as mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 29-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 30-as mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Fem 4 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Debe 2 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 31-es okafogyattá vált, 32-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 33-as mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 34-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Debe 5 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 50 5-8A hát új mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 36 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 37-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 38-as mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. A 38-as mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 40-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva 41-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 42-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 43-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 44-es a második rész kompatibilis mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 45-ös mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Deve 3 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Deve 4. A 47-es ezzel ugyanolyan elmellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. 53-as mellette ellene tartózkodik elutasítva. 48-as mellette ellene tartózkodik elutasítva. Ötven mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 51-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 52-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Egyes mellette ellen tartózkodik, elfogadtuk. Kettes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. Dato tutti, il voto è chiuso. Approvato. Votiamo adesso l'emendamento. Elfogadtuk. Négyes mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. Ötös mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. Hatos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Fem 1-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Fem 2 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Most a 9 más, 9 második része következik mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tízes mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Tizenegyes mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Tizenkettes mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 13-as mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 14-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 16-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Végszavazás következik elektronikusan. Szavazott-e mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. The next vote will be on the objection. A következő szavazás. Delája asszony, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. A következő szavazásra szeretnék valamit mondani. Ezeket a kifogásokat nem tudjuk támogatni. Itt nem arról van szó, hogy emellett vagy ez ellen mondjunk véleményt, hanem egyértelműen az Európai Bizottságot felszólítják itt arra, hogy ezt ismételten ne terjessze elő. Egy hosszú távú perspektívára van szükség mind az állampolgárok számára, akik egészséges táplálkozást szeretnének, és mind pedig a gazdálkodók számára, akik jelenleg válságban vannak. Én azt szeretném, hogy együtt dolgoznénk a plenáris ülésig a kollégákkal, hogy közös módosítókat dolgozzunk ki hogy konstruktív üzenetet tudjunk küldeni a tagállamok irányába. Köszönöm a figyelmet, elnök úr. Elnök, oké. Okay. Akkor a különböző frakciók indítványáról szavazunk. Ezen, ezúttal megnyitom a szavazást. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. L'altra La, mozione del eh, INF. Ez okafogyottá vált. Van még egy ENF eh, indítvány. We have finished the vote. If someone want to leave. A szavazást ezen befejeztük. Ha szeretne valaki távozni a teremből, akkor az gyorsan tegye meg, és egy perc múlva folytatjuk. Siamo gelati. Eh, oppure faccio uscire qualcosa a Valentina Alci Per... la... Dear colleagues. Kedves kollégák. Szerintem a legjobb válasz az az, hogyha folytatjuk a munkánkat, utána pedig azt javaslom, hogy térjünk is rá a következő napi rendi pontunkra, az Envi delegációja, amely Montrealban járt, az ICAO kapten találkozóján, és ezen ponttal kapcsolatban megadom a szót a delegáció elnökének, Gerling asszony volt az elnöke. Kérem, hogy tartsa meg a bevezetőjét, utána pedig egy kicsit vitázunk is erről. Gerling asszony, öné a szó. Sajnálom, de nem hoztam el a feljegyzéseimet, sajnálom, de a mai reggel azonnal idejöttem, az asszisztensem próbálja ezt megszerezni. Teljesen elfeledkeztem róla. Mindenki olvas szerintem az írásos jelentésünket, legalábbis remélem, amely áttekinti az utazásunkat. A delegáció nagyon nehéz körülmények között zajlott, mert a parlament nem tudott elmenni a kelyek ülésre, és úgy tűnt, hogy eléggé szomorú volt ez, de a kajak ülés eléggé technikai jellegű ülés, és ezért mivel a plenáris részt vettünk, és jó volt a csapatunk, jó munkát végeztek a titkárság részéről, és az Európai Bizottság képviselője is Montrealban sokat segített, és így sikerült jelentős előrelépést tenni, tennünk a néhány napos tartózkodásunk alatt. bilaterális üléseket tartottunk a hivatalos kajak ülésen kívül, és kihasználtuk azt az esélyt, hogy nagyon sok nagy tudású és fontos személy ott volt, akikkel beszélhettünk a piaci mechanizmusról. Voltak találkozóink az NGO-kkal, amelyek hasznosak voltak összességében. Találkoztunk számos más szervezet képviselőjével is, beleértve ebbe a repülőtéri hatósági csoportokat, az IOTA égisze alatt a repülőtárságokkal, és bilaterális tárgyalásokat is folytattunk bizonyos országokkal. Itt volt egy-két jelentős ország, amely nem volt jelent. Az egyik ilyen volt Kína, velük nem tudtunk találkozni, mert már csak azért is, mert épp akkor kezdődött a kínai új év. Sajna, sajnálatos volt ez, mert a kínaiakat ez érdekelné. Persze nem tudjuk megelőlegezni az ő nézeteiket, de sikerült találkoznunk más partnerekkel, az EU tagállamokkal, velük külön találkoztunk, és együttesen is. És szerintem ez nagyon hasznos volt, mert egyértelmű volt, hogy együttműködünk velük a következő ülésen, és a közgyűlésen is nagyon hasznos volt meghallgatni mindenki véleményét. Kanadával is tárgyaltunk, nagyon hasznos rátekintésük van, főként az USA-val kapcsolatban. Az USA-val is találkoztunk, bár hozzá kell tennem, hogy sok eredményre nem jutottunk. Tehát így kezdődött a találkozó, nem igazán jól kezdődött, egy kicsit felhők homályosították be, de sikerült szerintem az üzletünket átadni, de óvatosnak kell lennünk, nehogy úgy hangozzon az üzenetünk, hogy hogy úgy hangozom, mint egyfajta üzenet, amelyen meg akarják állítani az órát. Tehát nagyon kényes volt ez az egyensúly, szerettük volna mindenkivel eh, megértetni azt, hogy mi fontos számunkra, de nem szerettünk volna mögöttük állni egyfajta ostorra, hogy csak is az európai megközelítés a helyes. Tehát megpróbáltunk inkább diplomaták lenni, mint eh, politikusok. Találkoztunk az elnökkel is, az EKO elnökével, és úgy gondolom, hogy nagyon sokat jelentett ez a találkozó is, ugyanis eh, személyes céljává, céljával tette azt, hogy szeptemberben egy mechanizmus sikerüljön találni. Mi örülünk annak is, hogy a szén célkitűzések, amelyeket sikerültek elérni, azok is jók voltak. Lehet, hogy gondoltuk, hogy ez nem jelentős, de mégiscsak jelentős olyan szakmunkból sikerült egy célkötözést elérni itt. Ehhez gratuláltunk, elmondtuk azt is, hogy szeretnénk részt venni a következő ülésükön májusban, és az elnök azt ígért, hogy ezt nem fogja akadályozni, nem fogja kifogásolni, hogy az Európai Parlament az EU delegáció része legyen az ülésen. Tehát szerintem, hogyha már más nem is értünk el, akkor azt mondhatjuk, hogy a két nap eredménye jó volt. Remélem, hogy és sajnálom, hogy csak így fejből számoltam be erről, nem voltak itt egyeteteim, de ha bármilyen kérdésük van, akkor csak tegyék fel bátran. Thank you very much for your... Köszönöm szépen Természetesen nagyon fontos, hogy emlékezzünk arra, hogy mi történt az út során. Nem tudom, hogy mások, akik részt vettek. Peret úr. Igen, köszönöm, elnök úr. Csak támogatni tudom azt, hogy Görling asszony Kiváló összefoglalásában elhangzott mindennel egyetértek, és nagyon jól is vezette kiválóan a missziót. Gratulálok a titkárságnak is. Nagyon jó volt az együttműködés, köszönjük szépen. Már Mondtuk, hogy kétféle norma van, amit elfogadtak, ez természetesen elő, előrelépés, de hát látni kell, hogy remélhetően rövid távon ezt át fogjuk tekinteni. Görling asszony a mechanizmus, amely most van kialakulás alatt, alatt, májusra remélhetőleg eladásra kerül. Bár vegyes érzéseink vannak az ikea val kapcsolatos jelenlegi tervezettel, tudnélék nem is egy teljes mechanizmusról, hanem egyszerűen egy ilyen ellenőrző offset mechanizmus, felfogó mechanizmusról Nagyon sok ország a, le, kell állni, le kell végre állni, rohan az idő, tudjuk, hogy az Európai Parlament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 feladata, amit a következő években el kell végezni. Valóban ez az offset mechanizmus remélhetőleg további célkitűzéseket segít elérni. Nagyon nagy kihívások előtt vagyunk a parlamentben, remélhetőleg el tudjuk fogadni a stop the clock mechanizmust, amely persze nem ideális, messze nem az, de mégis egy első lépés, és hogyha el tudjuk fogadni, akkor nagyon gyors, áttekintő mechanizmus. Ez az egyetlen dolog, amit először mindenképpen el kell fogadni, és aztán majd meglátjuk, hogy az év vége előtt hogyan tudunk tovább lépni. Thank you to you and, uh... Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm mm, Tulajdonképpen eredetileg a, az IKEO felelős vezetői nem is akarták fogadni a parlament delegációját, ezért szívből köszönjük, hogy mégis elmentek a kollégák és nagyon fontos, hogy észszerű, jó ülés volt. Világszintű megoldást kell a légiforgalom kibocsátására vonatkozóan találni. A nemzetközi nagyon fontos első lépés lesz ez. Mégis sajnos az ICAO-nál lassabban és gyengébben folynak a dolgok, mint általában véve az éghajlatpolitikában. Az ICAO, az ICAO célja 2020-ig egy CO2 semleges növekedés, ami azt jelenti, hogy pillanatnyilag az ICAO egyáltalán nem a kibocsátás a, a probléma. A légiforgalom ágazat 2015-ig 2050-ig 50%-os kibocsátás csökkentést határozott el, ami, amit újra meg újra meg kell említenünk az ICAO eh, felelőseivel szemben, természetesen az ENSZ szervezeteknél, is fontos cél. A, a karbonsemleges növekedés csak papíron való célkitűzés. Sajnos azonban az a helyzet, hogy Nyilvánvalóan a, az IKEO felelősei vel csak, vezetőivel csak akkor lehet megállapodni, hogyha egy kicsit puhítunk a növekedési célokon. Csak bizonyos a többi országok bevonásával, mint Kínával kapcsolatban csak 2024 után tudunk gondolkozni, az összehasonlítható rendszer Kínára csak azt követően vonatkozhat. Köszi. Van még egy plusz probléma. Párizsban meghoztunk egy megalapodást, és mindig is ez volt az elv, hogyha már olyan országokkal tárgyalunk, mint Kína és más küszöbországok, akiknek kevesebb erőfeszítést kell tenniük, nekünk pedig több erőfeszítést kell tennünk, nekünk mínusz 40% a célkötőzésünk, ugyanis India, Kínia, Brazília esetében nekik bizonyos ideig növelhetik a kibocsátásukat, és másoknak kell ezt túlkompenzálniuk. Az ICAO-nál ilyenfajta mechanizmus nincs. Ezen halasztás miatt fontos részvevők számára tehát kevesebb lesz. Tehát mindenképpen a következő hónapokban még egyszer erőfeszítést kell tennünk, ezért azt kérném az Európai Bizottságtól, hogyha itt vannak, és a tagállamoktól, amelyek közvetlenül tárgyalnak az ICAO-val, hogy legalább Párizsban hozzanak létre egy mechanizmust, amit erősíteni lehet, hogy ebben az évben valószínűleg lesz már megállapodás, nem lehet majd ratifikálni, de mindenképpen lesz egy politikai kötelezettségvállalás, amelyel tovább kell munkálkodni. Mindenképpen egy fölvizsgálati záradékra van szükség annak érdekében, hogy legalább az ipar esetében mínusz 50% legyen 2050-ig. Amiről nekünk viszont el kell gondolkodnunk rövid távon, az az, hogy a légközlekedéssel mi fog történni az EU-ban. Szeretnénk egy olyan uh, rendszert, amit el is fogadott a tanács és a parlament jogerősen, hogy minden olyan járat, amely Európából indul és ide érkezik, azt vonják be az ETS-be. Jelenleg az Európán tehát hogyha Európából indul és érkezik egy járat, mondjuk Aténból Londonba érkezik, ez beletartozik, de az interkontinentális járatok nem. Persze a többi járatnál viszont kisebb a, a, hát a végközlekedésnél kisebb az ambíció 10%, például a fémiparnál sokkal nagyobb. Az acélipar ráadásul még egy egzisztenciális válságban is van, és ráadásul még azt írjuk nekik elő, 40%-kal csökkentsenek, az ETS esetében a carbon leakage által nem fenyegetett szektorokban 100%-ot írtunk elő, a légiközlekedés csak 15%-ban kell csökkenteni, ezt meg kell vizsgálnunk. Szerintem itt lesz majd az ősszel, az ICAO találkozó után egy új bizottsági javaslat, és úgy gondolom, hogy igazságosan kell kezelni a különböző szektorokat, ugyanis a légi szektornál mindenképpen beszélni kell a szénszivágásról, hogyha például Londonon keresztül utaznak az USA-ból Ázsiába, akkor itt is van a carbon leakage probléma, de, de az acélnál persze magasabb ez a szénszivárgás arány. Minden tonna acélt, amit Európában termelnek, azt lehetne importa helyettesíteni, viszont egy járatot nem lehet helyettesíteni. Tehát úgy gondolom, hogy ezt a kérdést mindenképpen meg kell vizsgálnunk, és mérlegelnünk kell azt, hogy mi lesz majd az interkontinentális járatokkal, hiszen a nemzetközi folyamatokat nem szeretnénk veszélyeztetni, nem szeretnénk azt a benyomást kelteni, hogy minden megoldás jó nekünk, még akkor is, hogyha semmi értelme nincsen a klíma szempontjából. Ez egy nagyon nehéz folyamat, amelyet itt majd az ősszel a parlamentben kell megkezdenünk. Ja, ich möchte mich auch nochmal bedanken. Én is szeretnék köszönetet mondani a kollégáknál akik a delegációban részt vettek az Akionál. Szerintem ez szintén már egy Mission Impossible volt, egy lehetetlen küldetés volt, de ha jól hallom, mindazt, amit elmondtak a kollégák, egész jól vezette Görling asszony a delegációt, jó tárgyalások folytak, ez nagyon fontos. Jelezni kell azt, hogy minket érdekel ez a téma, még akkor is, hogyha nem szerették volna, ha mi ott lennénk pedig pontosan a mi feladatunk ez, hogy ott legyünk, nekünk kell rámutatni eh, erre, hogy mi nem vagyunk elégedettek azzal, hogy az Európai Parlamentet eh, kihagyják ebből, hiszen mi jogakotók vagyunk, eh, nekünk kell végrehajtani ezeket a dolgokat, és nekünk kell képviselni az állampolgárokat is, és nekik kell eladni mindezt. Ezért a bizottsági mellett nekünk is helyünk van ott. A carbon leakage kérdése, Péter Líze már ezt említette, ez nagyon fontos kérdés, a kibocsátási rendszer reformja kapcsán nagyon fontos az, hogy legyen egyfajta stratégiánk, amelynek kapcsán egyértelművé tesszük azt, hogy nem csak egy-két szektor van, amelyek különös szerepet játszanak, hanem vannak más szektorok is, az acél területe, ahol ugyancsak nemzetközi verseny van. Megfelelő elosztásra van szükség, és ezért van szükség a parlament részéről, és remélem, hogy sikerül majd megfelelő kompromisszumot találnunk amelyel egy széleskörű többséget tudunk szerezni, mert csak így, tudunk, így tudjuk hallatni a hangunkat, és nem és így tudjuk megmutatni azt, hogy tényleg komolyan gondoljuk a klímavédelmet, és ennek a szektornak is kell tennie ezért, nem lesz eh, kivételezés. Tudom, hogy nem szinten ezt nehéz elérni, de nem tudom, hogyan tudnám ezt elmagyarázni az acélszektornak, hogy persze ez nektek nehéz lesz majd, de a cement szektort meg majd kihagyjuk, vagy másképp járunk el a légiközlekedés területén szerintem. Erőfeszítéseket kell tennünk, és arról döntöttünk, hogy az ICAO következő ülésen is részt veszünk az Európai Parlament részéről, és még egyszer hadd köszönjem meg a kollégáknak a közreműködésüket, mindenképpen a kompromisszummal leszünk, annak érdekében, hogy a lehető legtöbb kollega tudja ezt támogatni, és mindenképpen hallatjuk a hangunkat. Thank you very much. I don't know if... Köszönöm. Nem tudom, hogy van-e még valaki, aki kollégák közül beszélni szeretne. Nem? Akkor ezt a napi rendi pontot lezárjuk, és megyünk tovább az utolsó ma az Európai Bizottsággal eszmecserét tartunk az úgynevezett menekültek egészségügyi ellátásáról. Uh, Mivel um, um, egy politikai frakció kérte ezt, uh, uh, a bizottság is itt van, A bizottság kap először szót, és aztán a képviselők. Isabel de la Mata Barranco asszony kap szót. Köszönöm. A migránsok és menekültek érkezése okozta rendkívüli helyzet miatt az Európai Bizottság koordinálni kezdte az egészségügyi ellátást is, és egészségügyi ellátást nyújt, vakcinákat ad, illetve nyomon követi a fertőző betegségeket, korai figyelmeztető rendszer tart fenn, a nemzeti hatóságokkal folyamatosan kommunikációban áll és eh, figyelemmel kíséri a menekültek egészségügyi eh, állapotát. A, úgy gondoljuk, hogy nem közegészségügyi veszély, eh, sem az EU lakossága, sem pedig az érkezők számára a nagyarányú migráns beáramlás. Azonnali intézkedésekre is készen állunk, amennyiben veszélyt fedezünk fel az Európai Járványügyi Hatósággal eh, egy eh, eszközt eh, alakítottunk ki, amelyel felmérjük a migránsoknak az egészségügyi hátterét, és információt adunk ki. Arabul is van egy bolgárul, románul, szlovénul, magyarul is, és a nagy európai nyelveken egy kézikönyv, amely a helyi hatóságokat célozza meg. Elektronikus és papírváltozatban további nyelvi változatok készülnek. 7,2 millió eurót külön el kerítettünk azon tagállamok számára, amelyek eh, migráns nyomás alatt eh, vannak. Négy eh, projektet 12 hónapra elindítottunk a Nemzetközi Menekült Hatósággal, ezek a projektek egymást kiegészítő jellegűek, protokolt képzést is tartalmaznak. Együttműködünk az európai egészségügyi hatóságokkal, különösen a közegészségügyi hatóságokkal. Az integrációra külön odafigyelünk, 7,5 milliót szánunk a legjobb gyakorlatok, a legjobb egészségügyi modellek elterjesztésére, és külön odafigyelünk a fertőző betegségekre. A világ, e, egészségügyi világszervezetet is bevontuk. Az egészségügyi személyzet továbbképzése érdekében modát vezettünk be, a, különösen azokkal, akik, azok számára, akik először kerülnek kapcsolatba a migránsokkal, és odafigyelünk a mentális betegségekre is. Tehát részt veszünk a kék kártya vitákban is, Egyébként a migránsok között eh, nagyon sok egészségügyi szakember is van, akiket eh, integrálni lehet az európai egészségügyi ellátó rendszerbe. Ennyit eh, röviden arról, hogy mit tesz az Európai Bizottság a, migránsok és menekültek egészségügyi ellátásáért. Köszönöm. Nem tudom, hogy van-e valaki, aki hozzászólna. Thank you. Uh, I, I may have missed this, but did Did you... Bérder asszony, lehet, hogy valamiről lemaradtam. Említette, hogy hogyan tartják a családokat egyben, mert hogyha valaki érkezik, és a család egyik tagja a kórházi ellátásra szorul, a többieket viszont tovább szállítják, vagy legalábbis elkülönítik a családtaktól. Van-e valamilyen módja annak, hogy segítik önök azt, hogy kapcsolatban maradjanak a családtagok, tehát azok, akik nem igényelnek egészségügyi ellátást, és azok, akik egészségügyi ellátást igényelnek? Other colleagues? Más kollégának van kérdése? Nincs. Akkor a bizottsági a szó. Az Európai Bizottság nem felelős ezért a területért, ahogy ön is tudja, az egészségügy szervezése, illetve annak finanszírozása az tagállami feladatkör. Ez azonban egy kicsit túlmutat az egészségügyön, ez már gyakorlatilag egyfajta szociális támogatás, nem az Európai Unió kezében van, ez nemzeti kompetencia. Thank you very much. Köszönöm. Akkor azt gondolom, hogy további kérdés nincs a bizottság felé. Ez volt az utolsó napi rendi pontunk. A következő ülésünk április 18-án és 19-én lesz. Ezzel ezt a mai nagyon furcsa ülésünket lezárom, és találkozunk legközelebb. Köszönöm.